Liebe Tisztelt kollégák! Azt hiszem el kellene kezdenünk az ülést, hiszen a közös bizottsági üléshez is csak kevés idő áll rendelkezésünkre. Szeretnék mindenkit köszönteni egy újabb közös bizottsági ülésre, a Kulturális Bizottság és a Foglalkoztatási Bizottság ülésére hogy a két jelentést a Europass és a készségfejlesztési program témájában megvitassuk. Ezekről a jelentésekről fogunk beszélni, de először hagyjuk jóvá a napirendet. Az egyes napirendi pont maga a napirend elfogadása. Van-e módosításra irányuló javaslat, kérés? Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor a napirendet így elfogadottnak tekintjük. Második pont, elnöki közlemények. Ma reggel francia, német, olasz, holland, angol, dán, görög, spanyol, portugál, svéd, cseh, észt, magyar, litván, lengyel, szlovák, szlovén, bolgár és román nyelven van tolmácsolás. Ezen kívül, mint mindig, felhívom a figyelmüket arra is, hogy közvetítjük az ülést élőben. Éppen ezért nagy örömömre szolgál, hogy köszönhetem a Poitiers Egyetem egy látogató csoportját. Ők Morán képviselő meghívására érkeztek, és egy ideig nyomon fogják követni az eszmecserénket. Fiatalokként, akik hamarosan a munkaerőpiacra kerülnek, minden bizonyal az a két téma, amelyet ma meg fogunk vitatni, különös tekintetben, különös mértékben érinti őket is, és érdekli önöket, és reméljük, hogy ezt az eszmecserét élvezni fogják, izgalmasnak találják majd, és az is lehet, hogy egyet mást hazavihetnek innen magukkal a hallottakból, minden esetre köszöntöm itt Önöket a közös bizottsági ülésünkön, és remélem, hogy kellemesen fog telni a délelőtt. Örülök, hogy eljöttek. Még mielőtt áttérnénk a két jelentésre, engedjék meg, hogy néhány eljárással kapcsolatos aspektusra felhívjam a figyelmüket a második jelentéssel kapcsolatban, a készségfejlesztési programra vonatkozik ez. Azt kérték, hogy egy kicsit halasszuk el a módosítók benyújtásának határidejét, megvizsgáltuk ezt, és arra az eredményre jutottunk, hogy a határidőt maximum április 6-áig, déli 12 óráig tudjuk kiterjeszteni, elhalasztani, azzal a feltétellel, hogy akkor a módosítók megvizsgálásának határideje nem lesz meghosszabbítva, és a javaslatokkal kapcsolatban a módosítók benyújtásának határidejét a másik esetben március 30-12 óra és a módosítók megvizsgálása, elemzése április 25-én történik. Itt egy jogalkotási javaslatról van szó. A Foglalkoztatási Bizottság számára különösen fontos, hogy a módosítók megvitatására sor kerüljön időben, és éppen ezért ezt nem is tudjuk elhalasztani, de ami a Europass-t illeti, illetve javítja magát az elnök, ami a készségfejlesztési programot illeti, a javasolt ütemtervet kellene megtartanunk. Most pedig szeretném a foglalkoztatási szakbizottság alelnökének, Marita Ulszkognak megadni a szót. Marita, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, jobb, ha azonnal kezd, el is kezdjük, és megadjuk a szót az előadóknak ebben a témában. Úgyhogy megadnám a szót Mann úrnak a Foglalkoztatási Bizottságból, majd Malenov úrnak a Kulturális Bizottságból. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy két remek szakbizottság remélhetőleg kitűnő eredményeket érhet el, ami bennünket illet, mi nagyon jól együtt tudtunk működni, és ennek az eredményét itt láthatják. Közösen 42 módosítót nyújtottunk be, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos folyamat. A két szakbizottság, ha együtt dolgozik, akkor talán egy közös politika irányt is fel tudunk vázolni, lesznek egyéb módosítók is, ezeken dolgozunk, majd minden esetre mind a ketten a konszenzus érdekében dolgozunk. Ami a Europaszt illeti, és amiért fontosnak tartjuk, hogy támogassák, ezt egy nagyon fontos eszköznek tartjuk, és az a kérdés, illetve az a cél, hogy ezt modernizálni, fejleszteni kell, igen, ezzel egyetértünk. Ez egy olyan eszköz kell, hogy legyen, amely által a munkakeresők és a tanulók és előnyökre tehetnek szert. A munkáltatók, a KKV-k számára is fontos, hogy ez egy használható eszköz legyen. A kérdés persze, mint mindig az, hogy hogyan érjük ezt el, hogyha 14 tagállamnak komoly aggályai vannak az Európai Bizottság tervezetével kapcsolatban, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy talán nem -e olyan tempót írtak elő, amit aminek nem tudnak a tagállamok megfelelni. Éppen ezért le kell szögeznünk, a gyermeket nem önthetjük ki a fürdővízzel, ahogy ezt eh, szoktuk mondani Németországban, és eh, pontosan ez a helyzet állt elő, ugyanis amit eddig a tagállamok elértek, azt nem szabad semmilyen formában veszélyeztetni. A sokszínűséget eh, szeretnénk megőrizni, az illetékességet szintén, és a Europass csak akkor lesz észszerű, hogyha nem lesz túl sok feltétel, amelyek az operatív jelleget veszélybe sodorják, tehát egyszerű kell, hogy legyen a felhasználás, éppen ezért lépésenként kell előre haladnunk, és nem annyira azon van a hangsúly, hogy európai szinten oldjuk meg ezt a problémát, és akkor majd mindent menni fog, hiszen vannak nemzeti Európász központok, ezeket már 2004-ben elkezdték létrehozni. Nagyon sok kompetencia van e tekintetben a tagállamoknál, és ezt valóban fel kell használni, ki kell használni. Komoly aggályaink vannak a bizottság ESCO elképzelése kapcsán. Mit jelent ez? Ez egy osztályozás, amely a készségeket, kompetenciákat, képesítéseket osztályozza, ugyanis ez a közös alap elég, elég friss még a tapasztalatok szintjén. Ez egy projekt, projektfázisban van, még messze nem sikerült ezt kifejleszteni, nem mondhatjuk azt sem, hogy bevált volna a tagállamokban. Éppen ezért, ami a Europaszt illeti, egy kicsit el kell távolodnunk, ezért ettől el kellene határolódnunk most tőle. A tagállamok tapasztalatait illetően vannak koordináló központok, nemzeti szakértői csoportok a Europasznál. Ezek nagyon hatékonyan működnek, és figyelembe veszik egymást. Tehát itt nem egy olyan gépezetről van szó, amely akadályozni kíván, hiszen Európa továbbra is egyfajta műhely, és ez a tanácsadott csoport a képességeit már régen bebizonyította. Éppen ezért úgy gondolom, hogy jó lenne, ha a bizottság ezen tagállamokkal továbbra is párbeszédre törekedne. Egy megoldást kell keresnünk, amely egyszerűsíti a helyzetet, biztosítja, biztosítja a hatékonyságot, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Elnök asszony, a határidő miatt egy kicsit ráztam a fejemet azért, mert tegnap, amikor a tanácssal egyeztettünk, tudomásomra jutott, hogy a tanács alapvetően át kívánja ezt dolgozni, méghozzá április 6-án, tehát éppen eléggé abszurd lenne, hogyha két különböző tervezet alapján dolgoznánk, és nem látnánk, hogy a tanács jelenlegi munkáját figyelembe tudjuk venni. Ez pedig a trialógus egyeztetésnél majd nehéz lehet. Éppen ezért azt kérném, hogy a március 30-át azért ne őrizzük meg, mert aztán április 6-án egy új tervezet jön. Talán a koordinátorok ezt megvitathatnák, hogy ha lehet, akkor április 10-ére toljuk ki a határidőt, hogyha 6-án megkapjuk a tervezetet, átdolgozzuk az éjszakát, ezt ismerjük, a képviselők és a fő asszisztenseink is, tudjuk, hogy ez milyen, és akkor április 10-ét megcélozhatnánk, hogy aztán azt mondhassuk, itt van egy friss dosszié, amely alapján tisztességesen lefolytathatjuk a tárgyalásokat. Ezt szerettem volna a vitában felvetni, és Marinov kollégával, valamint a többi kollégával is várom az eszmecserét ebben a közös bizottsági, ezen a közös bizottsági ülésen. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót eh, Marino úrnak a Kulturális Bizottság képviseletében. Well, if... Amennyiben eh, Manur szavai szerint eh, együtt fogunk dolgozni, nem igazán van hozzátenni való mehez. Igazából fontos, hogy felszámoljuk az értelmezési problémákat, mi is a probléma az eredeti eh, Europass keret, eh, egy dokumentumrendszer, eh, a bizottság dokumentumok helyett szolgáltatási platformokat akar most már radikális változtatással, de ugyanakkor azt halljuk, hogy a régi rendszer sikeres volt. Hogy lehet egy sikeres rendszert úgy megváltoztatni, hogy az jobb legyen, és pontosan ez a probléma. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, a tanácsadóknak, asszisztenseknek. Szerény tapasztalataim szerint nagyon nehéz ez a szövegező munka, ugyanis a tagállamok erőteljesen ellenállnak. A sárga kártyás eljárásnál az indoklások érthetőek voltak, a tagállamok elmondták, hogy mi a problémájuk, de egyértelműen konszenzus volt azzal kapcsolatban, hogy a felülvizsgálatra szükség van, a tagállamok elmondták, hogy mitől tartanak, mit éreznek túl kockázatosnak, az eszkok kötelező használatát a tagállamok úgy érzik, hogy hasznos lenne az eszkó használata, de nem elegendően fejlett még a rendszer az irányítás problémája a másik, alapvető fontosságú a tagállamok számára ez. Ugye kockázatokat jelent a bizottság javaslata, terheket, pénzügyi terheket. A jelentés a eredeti címe az Európász felülvizsgálata volt, úgyhogy a felülvizsgálatot is felülvizsgálattuk, most már bízunk benne, hogy kompromisszumra tudunk jutni. Azok, akik még ambíciózusabb dokumentumot akartak, kisé csalódni fognak, de látni fogják, hogy a lényeges dolgok benne vannak a dokumentumban, és a tagállamok pedig látni fogják, hogy az agályaikkal foglalkoztunk, a tervezet egyértelműen megmutatja az előrelépés irányát, és hogyha az ESCO sikeres, akkor új szintre léthetünk, meg más lehetőségeket is felhasználhatunk. Természetesen a technológiai változások lehetővé teszik, hogy előbb megtegyük ezt. Minden esetre nagyon kemény szövegezési gyakorlaton vagyunk túl. A Europass felülvizsgálata eh, a kezdeti sikeres platform után így eh, megvalósulhat, és különösen a diákoknak mondom, akik itt vannak, hogy ez egy tipikus eljárás, amikor ambíciózus javaslattal áll elő a bizottság, indokolt kifogással élnek a tagállamok, és végül csak kompromisszummal tudunk megoldást találni, elkerüljük a közvetlen konfrontációt, a nemzeti készség központok szakértőinek véleményét figyelembe kell vennünk, illetve azt is, hogy az oktatás területén járunk, ahol a nemzeti sajátosságok és a nemzeti hagyományok nagyon fontosak, és időnként teljesen haszontalan egységesíteni európai szinten mindent. Köszönöm. Köszönöm szépen a két előadónak. Azt javaslom, hogy az eljárásbeli kérdéseket majd a végén tisztázzuk. Talán először most a tartalmi vitára kellene összpontosítanunk, tisztázni kellene a különböző kérdéseket. Az árnyékjelentéstevőknek adnám meg a szót a két szakbizottságból. Marita Uszkok először, két-három percben kérném. Uh, Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Egyértelmű, hogy minden fontos aggályt figyelembe vettek, és általánosságban azt mondhatom, hogy azonos vonalon vagyunk. Az ESCO kezdeményezéssel való szoros kapcsolódás felszámolása nagyon fontos volt, mert az ESCO egy fontos kezdeményezés, de még kezdeti szakaszban tart. Számomra az Európász egy önkéntes eszköz kell, hogy maradjon, és javítani kell a helyzetét, meg kell őrizni ugyanakkor a e, jellegét az Európai Bizottság e, nemzeti koordinációs pontokat akar létrehozni, és a metaadatok e, felhasználásával az információ cserét próbálja megvalósítani a készségek terén. Ez nem technikai szakmai kérdés, hanem politikai döntés számomra, és módosítókat fogunk majd benyújtani az Európász nem mindig felhasználóbarát, és ez fontos dolog, és nem mindig jut el a legfontosabb felhasználókhoz. Úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket még részletesen meg kell vizsgálnunk. Aztán a a szociális partnerekre vonatkozó szöveg megfogalmazását is még egyszer át kell tekinteni. Kik is az érintettek, kik a szociális partnerek, az ő véleményüket, szempontjaikat figyelembe kell venni, ez számunkra kulcsfontosságú. Úgy gondolom, hogy jó ez a javaslat, és néhány helyen kell majd csak módosítani. Köszönöm szépen. Monika Smolkova a Kulturális Bizottságtól, az SZND frakciótól. Zaszlava na minulom stretnutí... Köszönöm szépen. Az utolsó ülésen azzal fejeztem be a hozzászólásomat, hogy az a véleményem, hogy a jelenlegi helyzetet mélyrehatóban felül kell vizsgálni, figyelembe véve a tagállamok aggályai, oly módon, hogy olyan megfelelő szabályozásunk legyen, ami az informatikát megfelelően használja, és a diákokat segíti egész Európában. Most ezzel az észrevétellel kezdem, mert nem hiszem, hogy megfelelő értékelés történt volna, és úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú lenne az Európai Bizottság javaslata véleményem szerint túl ambíciózus. Az Európász eszközt aktualizálni, korszerűsíteni kell, mert az informatikában gyors fejlődés állt be, és a munkaerőpiac is átalakult. Hogyha megnézzük, hogy hogyan működik az Európász a tagállamokban, azt találjuk, hogy gyakorlatilag senki nem tudja, hogy mi az, az Európát ismertebbé kell tenni a középiskolákban, felsőoktatásban, pályaválasztási tanácsadóknál, stb. a frakciómban ülő kollégák módosítókat fognak benyújtani több területen. Először is a bizottság nem teszi egyértelművé, hogy kik használhatják majd az Európászt. Második dolog, a szociális partnerek és ifjúsági szervezetek kifejezést kell használni az érintett felek helyett. A harmadik dolog az európai képesítési keretet kellene inkább az ESCO helyett figyelembe venni, használni. tehát az ESCO, mint készségek és képességek osztályozása nem teljesen alakult még ki. Az informális tanulás fontosságát is hangsúlyoznunk kellene, akár csak a bizottság más kezdeményezéseit, így a szolidaritási testületet az ESCO nem ad megfelelő rugalmasságot. A következő, a, egyetértünk a zöld képességek, képesítések fontosságával, de a tagállamoknak kell ezt meghatározni. A fogalmak nem világosak. Aztán elég jelentős a zavar az EU-ban a tekintetben, hogy mit is jelent a skills kifejezés. A képesség keret azonban ezt meghatározza. az Európai Bizottságnak az az ambíciója, hogy a 2004-es Európászt aktualizálja. Bízom benne, hogy dinamikusabbá, vonzóbbá válik, és tényleg hasznos eszköz lehet a készségek és képesítések területén. Mindjárt be is fejezem. A dinamikus és vonzó nem azt jelenti azonban, hogy elárasztjuk bürokráciával a nemzeti hatóságokat az Európász egységes információs keretként kell, hogy működjön egyértelmű elvek alapján. Köszönöm, elnézést kell kérjek, amiért mindig itt fenyegetőzöm a kalapáccsal, de kevés az időnk, ezért ügyelnünk kell arra, hogy ne fussunk ki az időből, és mindenki felszólalhasson. Most Jana Citánszka következik az ECR frakcióból, az Foglalkoztatási Bizottságból. Thank you so much. I will... Köszönöm szépen. A Kult szakbizottsági kollégám nevében is beszélek, úgyhogy az ő szavaival kezdeném. Tisztelt kollégák, tisztelt jelentéstevők! Az ECR frakció aggájait az első eszmecserében világosá tettem, ezért most a jelentés tervezetre koncentrálnék csak. Nagyon örülök neki, hogy úgy tűnik, hogy ezeket az aggályokat osztja velünk, és konstruktív módosításokkal próbálja ezeket a problémákat megoldani. Támogatjuk azokat a módosítókat, amelyek az önkéntes jellegét erősítik az Eutropasznak, illetve a szubszidiaritás elvét, így a nemzeti struktúrákat és administratív megoldásokat tiszteletben tartjuk. Az európai készségfejlesztési keret tudna információt terjeszteni az Európászról. A hatodik cikk az európai készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkoztatások osztályozásáról szerintünk nem használható az Európász alapjaként, amíg az ESCO osztályozást a tagállamok nem hagyták jóvá, és nincs teljesen kifejlesztve. A költséghatékonyságira vonatkozó módosítókat is fogjuk támogatni, a jelentéstevő kemény munkáját tekintve, illetve az üdvözlendő irányt tekintetbe véve, amit vett a munka korlátozott mennyiségű módosítót fogunk benyújtani. És most a saját szavaim következnek. Ahogy említettem mindjárt az első vitában is, üdvözlöm azt, hogy az Európát modernizáljuk, szükség van erre, és jobban figyelembe kell, hogy vegye azokat a változásokat, amelyek a kedvezményezettek körülményeiben mm, kialakultak, illetve a technológiai haladást is figyelembe kell, hogy vegyék. Kulturális bizottsági kollégáim a szubszidiaritást, az önkéntesség elvét ha hangsúlyozzák, illetve az, hogy az administratív terheknek milyen ö, veszélyei vannak, valamint a, költsége, a költségvetésre való terhek is mennyire komoly akadályt jelenthetnek. Én most arra térnék ki, hogy mennyire alapvető fontosságú a társadalmi hátrányban lévő vagy fogyatékossággal élő emberek számára ez, mivel nehéz nekik bejutni a munkaerőpiacra. Lesznek módosítók részemről is, amik ezekre a témákra térnek ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE részéről Dlabajova képviselő következik. Elnézést, ha nem ejtettem ki a nevét jól. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a társelőadóknak is a prezentációt. Alaposan elolvastam a jelentést, és ezért gratulálnom kell a két előadónak a kiváló munkáért. Néhány pont a szeretnék kiérni, kitérni öt pontra. Egyébként teljes mértékben egyetértek a jelentéstevőkkel. A költséghatékonyságra nagyon oda kell figyelni. Szükséges az, hogy legyen jó egyensúly az adminisztratív és pénzügyi terhek között a tagállamok esetében, és akadályozzuk meg azt, hogy túlzott plusz terhet jelentsen ez az eszköz. Az Európász az legyen önkéntes, amit a munkahelykeresők, munkaadók, munkavállalók, tanulók számára alakítunk ki, de azoknak az igényeire kell alakítani, akiknek szükségük van rá, hogy használják, és akik akarják is használni. A um, fiataloknak az első munkahely megtalálásában nagyon sokat tud segíteni, különösen akkor, ha nem tudják kompetenciáikat értékelni, vagy azt sem tudják, hogy a írjanak önéletrajzot. Az ESCO osztályozással kapcsolatban nem szabad, hogy ezt kötelező referenciaeszköznek használjuk, mivel még mindig kidolgozás alatt álló referencia keretről van szó. Hatékony EU-s szintű kormányzásra van szükség, hogy az Európászt a tagállamokkal összhangban fejlesztjük tovább, és a végfelhasználók valós igényeire szabjuk. De már is létre kell hoznunk jól működő szakértői csoportokat, amelyek biztosítják, hogy az eszközök minőségiek és használhatóak, és megállapítják, hogy ezekre a változtatásokra tényleg szükség van-e. Végül a szakképzésen túlmenően szerintem szükségesebb egy rugalmasabb megfogalmazás a tagállami gyakorlatok jobb tükrözésére. Lesz néhány módosítom, de azt gondolom, hogy már is szinte tökéletes ez a jelentéstervezet, ilyet pedig ritkán mondok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nikolás Suntis következik a GUE frakció részéről a Kulturális Bizottságtól. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nagy érdeklődéssel olvastam a jelentéstervezetet, és megértettem, hogy milyen eljárásbeli problémák voltak, de a kedves kollégák, az Európász a jelenlegi platform jával kapcsolatban nincsen kifogása, mert ez lehetővé tenni a fiatalok számára, hogy munkakeresésük során megkönnyítsük a helyzetüket, munkát találjanak, ami méltó hozzájuk, és az elért jogaikra alapul. Illetve lehetővé teszi azt is, hogy a fiatalok a kompetenciáikat teljes mértékben kiaknázzák. Egy semleges eszközre van szükség technikai szempontból, azonban sajnos nincsenek semleges eszközök, az eszközök mindig politikai érdekeket szolgálnak. És én szerintem ez az igazság az Európász esetében is, és ez a platform, amiről beszélünk, monopolizálja jelenlegi eszmecserénket is. Frakciónk szerint ezt a platformot az Európai Unió neoliberális politikájának az eszközévé akarják alakítani. És arra tesszük a hangsúlyt, hogy milyen készségekre van szükség, milyen készségekkel rendelkeznek a tanulók. Még néhány témára szeretnék kitérni. Erőfeszítések történnek arra, hogy az informális oktatást is ismerjük el. Attól tartok, hogy ennek az eredménye az lesz, hogy egy újabb platform jön létre, amin az ismeretek a tudás leírására szolgál, de ez csak a piac érdekeit fogja szolgálni. Ez a munka körülményeket fogja rontani, mert a magasan képzett munkavállalók magas készségeit alacsony fizetéssel fogja párosítani. Ezért nagyon fontos, hogy képezzük a közvéleményt, illetve a piac igényeire tegyük a hangsúlyt azon igényekre, amelyek meghatározzák a vállalkozások igényei szerint azt, hogy milyen készségekre van szükség. Az Európász modernizálása abban a formában, ahogy ezt a bizottság javasolja, túlmutat azon a használaton, amit mi szeretnénk látni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a zöldek eh, részéről Jean Lambert következik a foglalkoztatási szakbizottságból, vagy mégsem? Nem? Akkor Jill evans a szó a zöldektől. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a munkájukért. A bizottsági javaslat nagyon nagyra törő, ez egyértelmű, és úgy gondolom, hogy tükrözi az Európász eh, sikerét. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy egy jobb, modernebb, hozzáférhetőbb Európászra volna szükségünk a jövőre nézve, már csak azért is, mert a munkaerőpiaci változásokat is figyelembe kell venni, és eh, az oktatás ügyben is eh, tükröződniük kell ezen változásoknak, a mobilitást elő kell mozdítanunk, és az önkéntes munka során szerzett képességeket is el kell ismernünk, és ugyanúgy mérnünk kell a képességeket, ahogyan azt például az ifjúsági szervezetek teszik. Éppen ezért megfelelő reakciót van szükség az érintett felektől, visszajelzést kell kapnunk tőlük, és meg kell néznünk, hogy ezt hogyan tudjuk továbbfejleszteni. De osztom a kollégák aggájait az ESCO-val kapcsolatban. Túl korai még felhasználni az ESCO-t jelenleg, tovább kell fejleszteni, és egy későbbi pillanatban kell ismét elővenni, nem most. De volna egy észrevételem, a nyelvekkel kapcsolatban. Ugyanis a javaslat azt tartalmazza, hogy a web alapú eszközök az Európai Unió hivatalos nyelvein jelennek meg. Én azt is szeretném jelezni, hogy a hivatalos melletti egyéb nyelveket, egyéb hivatalos nyelveket is el kell ismernünk, például a hozzáférhetőség során minél több nyelven ezt rendelkezésre kellene bocsátanunk. Úgy gondolom, hogy a javaslat tehát jó, lehet rajta még javítani. Úgy gondolom, hogy nagy a konszenzus is a szakbizottságban a végre hajtandó változtatásokkal kapcsolatban. Én is benyújtok majd a célból módosításokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az EFTD frakciótól, ha jól látom, nincs itt senki. Bild asszony szó az elnök frakciótól. Merci, Madame la Présidente. Je suis plutôt... Köszönöm, elnök asszony. Engem inkább megnyugtat a két előadó munkája. Az Európász jelentés tervezet sokkal kevésbé radikális, mint az Európai Bizottság eredeti javaslata. A jelentésben egyértelműen szerepel, hogy az Európász nem szabad, hogy egyablakos ügyintézési rendszerévé váljon az oktatásnak és a képzésnek. És én ezzel egyetértek. Ami az ESZKÓT illeti, én is az óvatosság híve vagyok. Az én frakcióm úgy gondolja, hogy sok szakember így a különböző kézműves és szakipari területeken nem tud ez a rendszerhez csatlakozni. A kulturális különbségeket fontos figyelembe venni. Az is jó, hogy hangsúlyozzuk, hogy az Európász önkéntes eszköz kell, hogy maradjon. Az Európai Bizottság, ha kötelezővé teszi, akkor arányosság és szubszidiaritási problémák merülnek majd fel. Tehát az erőfeszítések jó irányba hatnak, de vannak dolgok, amiket az én frakció frakcióm nem tud támogatni, például a csatlakozó társult államok és migránsok, bevándorlók részvételét a rendszerben. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. További hozzászólásokat is meghallgatunk. Sojdrovászony a Kulturális Bizottságból. Eh, děkuji. Eh, kolegyně a kolegové, eh, já bych také... Köszönöm szépen, kedves kollégák. Ez a jelentés nagyon jó jelentés. Az európai mobilitási eszköz nagyon jó vonzerőt ad az EU-nak Úgy gondolom, hogy lehet rajta javítani, hanem is kell teljesen átalakítani. Támogathatjuk az előadó javaslatát, amikor azt mondja, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy reagáljunk a tanács véleményére, úgy gondolom, hogy a módosítók benyújtásának határidejét ki kéne tolni, mert persze gyorsan, sietősen is össze lehet dobni ezt a jelentést, de talán érdemes lenne megvárni, hogy mi az ő véleményük, hiszen egy nem létező véleményre nehéz reagálni. Um, úgyhogy én támogatom Mann úr javaslatát, hogy toljuk ki a határidőt. Köszönöm szépen az eljárásbeli kérdéseket. Mindjárt kommentáljuk. Most még Julie Ward jelentkezett. Ha más nincs, akkor lezárnám a hozzászólók listáját. Julie Ward a szó. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Én csak egy pozitív jelzőt szeretnék mondani a Europassról, mert fiatalokkal dolgoztam, olyanokkal, akik uh, kirekesztett helyzetben voltak, akik nem fértek hozzá egy csomó mindenhez, amihez a kiváltságosabb helyzetű emberek hozzáférnek és ifjúsági közösségben dolgoztam, informális oktatás területén, és az Európász rendszert használtuk, és nagyon hasznosnak találták az, a fiatalok, Úgyhogy én továbbra is erre ösztönzöm őket, hogy használják. Tehát én a gyakorlati tapasztalataim alapján a formális oktatáson kívüli területen azt mondhatom, hogy az Európász igenis jó eszköz, használjuk a jövőben is. Hát- Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adnám még meg a lehetőséget, Perezini asszonynak, ha itt van. Thank you, Chair. Good morning. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok. Tehát az Európai Bizottság üdvözli az önök jelentését, és köszönetet szeretném mondani az előadóknak az elvégzett munkájukért. Üdvözöljük, hogy az Európai Parlament támogatja az Európász korszerűsítését, aktualizálását. Ez egybecseng a bizottság szándékaival feljegyeztük a módosítókat, illetve a ma itt elhangzott észrevételeket, különösen az ESZKÓ-ra vonatkozóan, illetve a tagállami aggályokra vonatkozóan. A tanácsban zajlanak a tárgyalások, és eh, az elnökség most ugye átdolgozza ezt a javaslatot, de eh, szeretném hangsúlyozni, hogy eh, soha nem volt olyan szándék, hogy az Európázt vagy az ESCO-t kötelezővé tegyük. Az Európai Bizottságnak soha nem volt ilyen szándéka olyan szándékunk sem volt, hogy az EU szintjén egységesítsük, harmonizáljuk a dolgokat, tiszteletben tartjuk a szubszidiaritást, és elismerjük a tagállami szinten zajló munka jelentőségét. Mi olyan eszközt javaslunk, ami a technológiai változásokhoz, a mai valósághoz alkalmazkodik, és felhasználó barát a végleges szöveg tehát egyértelmű, egyszerű lesz, és célzott eszközöket javaslunk, amelyek a felhasználó igényeit veszik figyelembe, oly módon, hogy a tanulási lehetőségeket és munkavállalási lehetőségeket jobban ki tudják használni. A bizottságnak sosem volt olyan szándéka, hogy a tagállamokra háruló pénzügyi és adminisztratív terheket növelje. Köszönöm. Köszönöm szépen, Perezini asszony, és minden kollégának szeretném megköszönni ezt a szerintem nagyon gyümölcsöző eszmecserét a különböző álláspontoktól, álláspontokról és lehetőségekről, módosítókról. Először is most a két előadót szeretném megkérdezni, hogy szeretnének-e hozzászólni, de egyidejűleg egy javaslatot is tennék, amelyre kérném, hogy majd térjenek is ki, hogy akkor ne kelljen mindent megismételnünk. Röviden egyeztettem, egyértelmű, nyilvánvaló, hogy eh, ha a tanács azt állítja, hogy egy új javaslatot szeretne április 6-áig benyújtani, akkor a parlament eh, nem szabad, hogy teljesen más irányba haladjon, hiszen meg kell egyszerűsítenünk aztán a háromoldalú egyeztetéseket is, ezért teljesen egyértelmű, hogyha 10-e, április 10-e a módosítók benyújtásának határideje, akkor a mi javaslatunk az lenne, hogy a módosítók megvitatása essen ki, hogy aztán a szavazás a szakbizottságban 21-én, április 21-22-én, nem, ez így nem lehet, ez valószínűleg május, tehát, hogy akkor maradhassunk június, június, hogy akkor tartsuk a júniusi határidőt, rosszul volt fölírva a jegyzeteimben, tehát akkor június, és módosítók benyújtásának határideje április 10, délután 15 óra, és a módosítók megvitatására nem kerül sor, és aztán mindenkinek kellő ideje lesz ahhoz, hogy az árnyékjelentéstevőkkel egyeztessen, és a kompromisszumokat kidolgozza, és így egy jó megoldást találunk az Európaszhoz, ami talán aztán hasonló irányba mutat majd, mint amerre a tanács tart. Először Mann úr, majd Malinov úr. Köszönöm szépen. Először is köszönöm ezt a jó hírt is, hogy április 10-e lehet a határidő. Tényleg konstruktív volt a, a javaslatunk, tehát nem akarunk senkit akadályozni semmiben, és köszönöm a hozzászólásokat is. Azt hiszem, hogy néhány dolog kiderült az ESCO egy kísérleti szakaszban van, nincs értelme ezt most alkalmazni, azt hiszem, hogy ez egyértelműen kiderült a hozzászólásokból. Az képesítésikkel kapcsolatban is nem kötelező volt az alkalmazás, hanem önkéntes, és a megfogalm, az az ötlet, az a gondolat, hogy a képesítéseket, a képességeket definiáljuk, akkor is eltérőek voltak az álláspontok, hiszen nem volt ezt könnyű minden nyelvre lefordítani. Én úgy gondolom, hogy jónak tartjuk azt, hogy egy egységes víziót szeretnénk. A kidolgozás mindenképpen konstruktív volt kettőnk között, és szeretnénk elérni, hogy a felülvizsgálatra valóban sor kerüljön. Azt akarjuk, hogy az Európa egy jó eszköz legyen, és egy további jelzés lehet abból a szempontból, hogy Európa tényleg sok mindent tud nyújtani. Persze a tagállami tapasztalatokat is be kell vonni, ezen nem is akarunk változtatni, és hogyha az önkéntesség is megmarad, akkor azt hiszem, hogy jó lesz a kiinduló pont, és remélem, hogy aztán június 21-22-én olyas valami lesz a kezünkben, amiről nyugodt szívvel szavazhatunk, mert a kompromisszumok megérték. Köszönöm szépen, Mán úr, Malinov úr. Köszönöm szépen. Köszönöm az általános hozzáállást, amelyet irányunkban, az előadók irányában tanúsítottak. Szeretnék lezárásképpen valamit még mondani. Igazából nekem tetszik a bizottság javaslata, ez nem jelenti azt, hogy szavaznék rá, de természetesen nagyra török kell, hogy legyen, mint a tagállamok elképzelései. Fel kell, hogy vázoljon egy utat a jövő felé, és természetesen Nekünk arra kell törekednünk, hogy ezen enyhítsünk a túl kockázatos megfogalmazásokon, a túl radikális javaslatokon, és ezeket majd végre kell hajtanunk a gyakorlatban is. Tehát először is szeretnék gratulálni azoknak, akik dolgoztak ezen a javaslaton, mert úgy érezzük, hogyha az Európász felülvizsgálatra szorul, az oktatási standardokon kívül vannak képesítések, amelyek a jövő szempontjából szintén fontosak. Úgy gondolom, hogy ez megint csak egy jó példa arra, hogy mi a lehetséges, és amit elviszek magammal ebből az eszmecseréből, az az, hogy azt hiszem, hogy nem kell a tökéletesre törekednünk, de elfogadjuk a tagállamok javaslatait, akkor az egy nagy hiba lenne. És egyidejűleg úgy gondolom, hogy a bizottságnak figyelembe kellene vennie, hogy a legtöbb dolog, még a megszövegezés is, nagyon sok intézményt és tagállamot elijesztett, ebből pedig látható, hogy milyen irányba kellene a jövőben haladnunk. És azt is elmondanám, hogy ha valami túl nagyra törő és túl kockázatos, akkor el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, és fogunk még találkozni és egyeztetni ebben a témában, és az ESCO is a jövőben az Európasz része lesz. Csak hogy kiálljak az Európasz mellett, nem tudom, hogy milyen kritériumok mentén vált ez sikerré, de megemlíthetem Spanyolország és Bulgária példáját. Ott ugyanis szinte bármilyen kritérium alapján sikeresnek minősíthető, nem csak a CV-k miatt, hanem azért is, mert a fiatalok, illetve a munkáltatók hozzáállását is megváltoztatta. Nem tudnék egyetlen olyan önéletrajzot sem mutatni az elmúlt évekből, amely nem az Európász alapján készült. Lehet, hogy ez egy kivételes példa, de azt hiszem, hogy sok minden megváltozott az elmúlt években. Elnök, köszönöm szépen! Sok sikert kívánok mindkettőjüknek az Európasz jó jövője érdekében. Remélem, hogy az egyeztetések az árnyék előadókkal is jó lesznek, és a mai viták fényében azt hiszem, hogy végeredményben egy jó eredményt tudunk majd elérni, olyat, amely mindenki számára kielégítő lesz, és az Európasz remélhetőleg egy jó jövő felé halad. Még egyszer megismétlem, megállapodtunk abban, hogy a módosítók benyújtásának határideje április 10-15 óra, a módosítók megvitatása április 25-én kiesik, és a szavazásra júni 21-22-én kerül sor. Remek, kitűnő. Köszönöm szépen, és most folytatjuk a második témával a mai közös bizottsági ülésen. Ez pedig az új Európai Készségfejlesztési Program. Az előadó, meg fogom tanulni a nevét, még a mai napon, Dlabajová képviselő, és uh, Momsilnekov kolléga, és most megint csak a foglalkoztatási szakbizottságból a kollégámnak adnám meg a szót, a további tanácskozás véget. Uh, Köszönöm szépen. Hát ez az egyik legfontosabb ügy, ami az európai napi rendeken szerepel. És a szakbizottságaink számára egyaránt lényeges. Úgyhogy örülök, hogy ezen az együttesülésen megvitathatjuk. Fogy az időnk, úgyhogy az a javaslatom, hogy indítsuk be a gépezetet. És minél hamarabb a valós életben is vezessük be az eredményeket. Kezdjük az előadókkal. Először Gyebalova asszonynak adom meg a szót, a Foglalkoztatási Szakbizottság részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, először is szeretném megköszönni, hogy rám bízták ennek a fontos jelentésnek a társelőadói pozícióját Nekov úrral együtt. Az új generációkról, a jövőről, a jövőbeli készségekről beszélünk, úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy egy ilyen fiatal kollégával tekinthetünk együtt a jövőbe. A két szakbizottság szintén fontos, hogy ez szorosan együttműködik, és tényleg ösztönözni szeretném, hogy gyakrabban szervezenek ilyen együttesüléseket, ne csak a most tárgyalás alatt lévő ügyekre. Foglalkoztatás nem létezik oktatás nélkül, és az oktatásnak sincs értelme foglalkoztatási lehetőségek nélkül. Az első jelentés megfogalmazását Sában a prioritásainkat összehangoltuk. Teljes mértékben még nem készült el természetesen a jelentés. Egyrészt van öm, korláta abból a szempontból, hogy milyen hosszú lehet, másrészt meg még lehet javítani is rajta. A foglalkoztatási szakbizottság részéről én három pontra szeretnék összpontosítani, és tényleg a jelentésnek a foglalkoztatási aspektusairól szólnék. Először is kétségekre van szükség a munkához, tehát bizonyosodjunk meg arról, hogy az embereket olyan készségekkel ruházzuk fel, amikkel után el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A munka alapú tanulás az egyik módja annak, ami közelebb viszi az embereket a munkaerőpiachoz, és ezért legyen ö, kötelező része az oktatásnak, hogy egyrészt kifejlesztjük bennük a szükséges készségeket, másrészt az első kapcsolatot megteremthessék az oktatás keretein belül a lehetséges foglalkoztatóikkal. Pénzügyi és vállalkozói készségeket is tanítani kell, valamint prioritizálni az oktatási programokat abból a szempontból, hogy mennyire hatékonyak a munkaerőpiaci elhelyezkedés szempontjából, akár például a kézművesség területén. Ahhoz, hogy versenyképes munkaerőpiacunk legyen, a szociális partnereket és az oktatókat is be kell vonni minden szinten abba, hogy beazonosítsuk, hogy milyen igények vannak a munkaerőpiacon, és hogy olyan készségeket tudjunk kialakítani, amelyek ezeket az igényeket teljesítik. A jövőbeli esetlegesen igényelt készségeket is előre kell látnunk. Ezért javasoltuk ebben a jelentésben a bizottság felé, hogy páneurópai eszközt hozzunk létre, ami a jövőbeli készség igényeket fel tudja mérni, előre tudja látni tagállam szerte. A bevált gyakorlatokból a tagállamok részéről azt látjuk, hogy a kettős oktatási rendszerű országok a legsikeresebbek, itt van a legalacsonyabb munkanélküliség, különösen a fiatalok között. Ezért úgy gondoljuk, hogy érdemes tőlük tanulni, és ne féljünk mindig attól, hogy jó, jó, persze sokat beszélünk a bevált gyakorlatokról, de nagyon gyakran nem használjuk őket. Úgyhogy tanuljunk ezektől az országoktól, és ha többiek is alakítsanak ki kettős rendszereket, azon tagállamok, amelyek még ezt nem tették meg, esetleg a saját munkaerőpiaci igényeikre eleve rászabva tudják ezt megtenni. Támogatom egyébként az Európai Bizottság készségfejlesztési programját, és örülök, hogy figyelembe fogják venni az Európai Parlament javaslatait is, és nagy izgalommal várom, hogy mindannyiukkal együtt dolgozhassak ezen a nagyon fontos jelentésen, ami a jövőbeli generációinkról szól, arról, hogy mit tettünk értük. Köszönöm szépen, és nagy örömmel fogom a társelőadómmal is megvitatni a jövőben ezt a témát. Köszönöm szépen, most pedig Nekov úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, asszony. Hadd szóljak én is egy pár szót. Először is köszönetet mondok Gyaba asszonynak, mert nagy öröm vele dolgozni, és remélem, hogy ugyanebben a szellemben tudjuk folytatni a munkát a jövőben is. Jól szervezett munkánk volt eddig, és azt gondolom, hogy a jelentésünk kiváló minőségű Elég soká vártunk már arra, hogy ez az új készségfejlesztési program beinduljon. Most igen, helyesen rámutat a terv arra, hogy új készségekről is gondolkoznunk kell, hiszen a munkaerőpiacaink, a munkakörülmények folyamatosan változnak. A bizottsági közlemény nagyon ambiciózus, de a jelenlegi igényekre összpontosít a piacon. Mi azonban azt gondoljuk, hogy az oktatási rendszereink képesek kellenek, hogy legyenek arra, hogy az új készségek kifejlesztésében is segítsék a fiatalokat. Meg kell próbálni megtanítani a fiatalokat a kritikus gondolkodásra és arra, hogy fontos döntéseket meghozzanak. Ezért gondolom, hogy az Európai Bizottság bár nagyon sok problémát megpróbál megoldani, és javasol új stratégiákat, például az alacsony képzettséget igénylő munka tekintetében másra is szükség van. Az új munkahelyek 45%-a az Európai Unióban magasan képzett munkaerőt fog igényelni, 40% pedig középszintű készségeket, és csak 11%-ra lesz elég az alacsony képzettség. Körülbelül a munkaadók 40%-a gondolja azt, hogy szakadék van a rendelkezésre álló és az igényelt készségek között a munkaerőpiacon. Az alacsony képzettségű dolgozóknak fele akkora esélye van munkát találni a munkaerőpiacon, mint a többieknek. Bizonyára hallottak már négyről arról a csoportról, akik nincsenek sem az oktatási rendszerben, sem nem dolgoznak. Az ő körükben a legmagasabb a, foglalko- a munkanélküliség szintje. A legfrissebb OECD kutatások azt mutatták ki, hogy kb. 70 millió európainak hiányzik az alapvető írás-olvasási számlálási készsége, és éppen ezért nem tudnak eleget keresni. Ezért nincs tisztességes megélhetésük. A digitalizáció még egy olyan téma, amire kitérnék. Mindent megváltoztat a digitalizáció, azt, ahogy oktatunk, azt, ahogy tanulunk. És Debalova asszonynal együtt azt gondolom, hogy horizontális megközelítésre van szükségünk, aminek a révén az, azok az emberek, akik tanulnak, ők legyenek a folyamat központjában. Van, ami hiányzik a közleményből. Nem figyel oda eléggé a lemorzsolódókra, akik kimaradnak az iskola rendszerből már mindjárt az alapoktatásban, vagy az iskola előtt. A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy javítsák az oktatási rendszereiket, hogy a barcelonai célokat el tudják érni. A gyermekek 30%-a, a három év alattiak 30%-a a lehető legkorábban kerüljön be a kora gyermekkori oktatási vagy gondozási rendszerbe. Az oktatás alapvető emberi jog, ezért azt gondolom, hogy az oktatáshoz való hozzáférés mindenki számára garantált kell, hogy legyen, független attól, hogy hány éves. Ez az új készségfejlesztési program egy lépést tesz a jó irányba, mert a készségfejlesztésre központosít, és arra, hogy egész életen át tanulnunk kell. Tudjuk azt, hogy a munkaadók az úgynevezett puha készségeket is igénylik a dolgozóktól. Csak néhány százalékuk ajánl gyakornoki helyeket, de szerintem e tekintetben pozitív változásra van szükség. A nem formális és az informális oktatásról. Bizonyos tagállamokban elég jól halad ennek az ügye, különösen a néhány évvel elfog, ezelőtt elfogadott ajánlások nyomán, de szerintem politikai akaratra van szükség, hogy a nem formális és az információs oktatás minden tagállamban tovább legyen fejlesztve, különösen az alacsonyan képzett dolgozók érdekében. Az a célunk, hogy oktassuk az embereket, és hogy a lehető legtöbb embert bevonjuk a munkaerőpiacra. De Bajova asszony azt mondta, hogy az úgynevezett duális oktatás rendkívül fontos. Ez a típusú oktatás lehetőséget ad az embereknek arra, hogy tanulás közben is mm, dolgozzanak, és az ilyen lehetőségek kihasználásával nagyon sokat tanulnak arról, hogy mire lesz majd szükség a munkaerőpiacon. Végül azt is szeretném elmondani, hogy nem csak a digitalizációba és az infrastruktúrába kell beruháznunk, hanem a tanárokba is. A tanárokat meg kell tanítani arra, hogy hogyan használják a digitális eszközöket. És itt a cél nem csak az, hogy alapvető felhasználói készségeket sajátítsanak el az európai diákok, hanem azt szeretnénk, hogy az úgynevezett STEM témákban egyre jobban elmélyülhessenek a, tan- a tanulók és a tanárok. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen a két előadónak, most pedig meghallgatjuk az árnyékjelentéstevőket, minden egyes esetben két, maximum három percben. Sojdrová asszony, a kulturális és a foglalkoztatási szakbizottság nevében is beszél. Eh, chtěla bych poděkovat eh, oběma Köszönöm szépen. Eh, szeretnék köszönetet mondani a két társelőadónak a jelentés elkészítéséért tényleg a lényeggel foglalkoznak, a foglalkoztathatósággal, illetve a humán erőforrásokba való befektetéssel. Ezt javasolja az Európai Bizottság is. Néhány témára szeretnék most összpontosítani. Először is a szakképzésre, a duális rendszerre, illetve a munkáltatókkal való együttműködésre. Ezt az együttműködést én nagyon támogatom, a különböző szakaszoknál nagyon fontos a foglalkoztatókkal, munkáltatókkal való egyeztetés, együttműködés. Aztán az óvodai ellátásról, a közoktatásról is szó van, itt a jelentésben ezekről a bizottság egy kicsi megfeledkezett. Formális és nem formális oktatás. Nagyon jó, hogy ez is szerepel egy külön fejezetben, Nekov képviselőtársam arról az ambícióról is beszélt, hogy minden tagállamban jogszabályt lehetne alkotni erről. Tíz éve van erre vonatkozó törvény hatályban a cseh köztársaságban, de az alkalmazása kisé problémás hadd mondjam el, hogy a cégek, a vállalkozások nem igazán tudják, hogy mit kezdjenek a nem formális oktatás eredményeivel, hiszen ezek nehezen megfogalmazhatóak. Tehát az informális, nonformális oktatás eredményeit figyelembe kellene venni, de ezt nem lehet kötelezően előírni a tagállamok számára, mert nem rendelkeznek még eszközökkel ehhez. A képzésben a jó gyakorlatok kicserélése lehet talán az üdvözítő megoldás. Mi a helyzet a mm, tanárképzéssel? A bizottság e, nem igazán foglalkozik e, ezzel a javaslatában. A készségeket, kompetenciákat szeretnénk megtámogatni, és nagyon fontos lenne európai szinten befektetést eszközölni belekerülni a tanárok képzésébe hmm, talán európai szinten is kimondhatnánk, hogy támogatni akarjuk a tagállamokat a tanárképzési erőfeszítéseikben a hmm, digitális ágenda és más programok területén is fontos lenne ez. Felnőttek továbbképzése, az életen átvaló tanulás, mindezek nagyon fontos dolgok. És hadd mondjak még valamit. A kulcsakbizottságnak köszönhetően tegnap rendkívül érdekes eszmecserét tartottunk a PISA felmérés eredményeiről. Kiderült, hogy az európai fiatalok 20%-a nem sajátítja el az alapkészségeket az oktatásban. Figyeljünk oda erre az arányszámra, olyan eszközöket kell nekünk javasolni, amelyek európai szinten segítenek a tagállamoknak felszámolni ezeket a problémákat. Ezek alapján fogok módosítókat benyújtani. Köszönöm. Köszönöm. Kicsit nagyvonalúbb voltam, mert Sojdrovászony két bizottság nevében beszélt. Mindenki mást kérnék, hogy tartsa magát a maximum három perchez. Most pedig Pavel úrnak adnám meg a szót az SZND frakciótól. Frau Vorsitzende, Köszönöm szépen, angolul fogom. Um, I would, uh, first... Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Jabajova asszonynak és Nekov úrnak, a két társelőadónak az elvégzett munkájukért. Nagyon sok minden elhangzott már az önök ismertetőjében, szeretnék néhány dolgot hozzátenni. Nagyon fontos az új európai készségfejlesztési program, nagyon fontos fontos, hogy figyelmet fordítsunk arra, hogy megfelelő készségekkel rendelkezzenek az oktatási folyamat végén azok, akik a munkaerőpiacra be akarnak lépni. Nagyon fontos, hogy a tagállamok teljes körű kötelezettséget vállaljanak, ez egy színek vanon feltétel nagyon fontos a 21. századi készségek, új technológiai készségek átadása, sőt, egyes európai állampolgárok esetében az alapkészségek átadása is, ahogy hallottuk. A formális, informális, nonformális oktatás egyaránt hozzá kell, hogy járjon ehhez a jövőben Európában úgy gondoljuk, hogy ismerjük a problémákat, tudjuk, hogy cselekedni kell, konkrét intézkedésekre van most már szükség. Nem tudom, hogy sikerült-e, talán sikerült betartanom az időt is. Ja, Köszönöm szépen. Zitánszka képviselő a Foglalkoztatási Bizottságból, az ECR frakciótól. Feltételezem, hogy Luer úr nevében is fog hozzászólni. Pani predsednička, a v prvom rade sa chcem poďakovať obom spravodajcom. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a két előadónak ezért a nagyon jó jelentésért. Nagyon jó munkát végeztek, gyakorlatilag mindent támogatni tudok az elhangzottakból. Nagyon fontosnak tartom, hogy a mai világban az új képességekre helyezzük a hangsúlyt, az élethosszig tartó tanulásra, és egyetértek azzal is, hogy a képzést, a továbbképzést a vállalkozásokban is támogatnunk kell, nem csak az iskolákban, így az emberek közelebb kerülnének a munkaerőpiachoz, és a vállalkozásoknak is ez kedvezne. A pénzügyi területen azon emberekre kellene koncentrálnunk, akik komoly anyagi nehézségekkel küzdenek, és ha már van munkájuk, akkor gyakorlatilag nincs más választásuk, hiszen mivel eladósodtak, ezért minden pénzüket erre kell fordítaniuk. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a különböző életszakaszokban, az iskolában és az élet későbbi fázisaiban fontos a fogyatékossággal élő gyermekeket támogatnunk, a tanárokat jobban kell, jobban fel kell készítenünk az ilyen gyermekekkel való foglalkozásra, a fogyatékossággal élő vagy speciális igényű gyermekekkel való foglalkozásra, és minél több készség elsajátítását lehetővé kell tennünk számukra. Szeretnék végezetül még valamit kiemelni, ami szerepel a jelentésben. Nem csak a munkanélküliek esetében, hanem a munkával rendelkezők esetében is fontos az élethosszig tartó tanulás, a folyamatos továbbképzés, hogy nehogy olyan helyzetbe kerüljenek, amikor nem tudnak tovább tanulni, vagy nem tudják tovább képezni magukat, hiszen mindig előfordulnak olyan példák, amikor ezen emberek nem tudnak tovább tanulni, nem tudják tovább képezni magukat, főleg a fogyatékossággal élő személyeket sújtja ez a helyzet. Nagyon fontos ezért, hogy a formális, nem formális és informális úton elsajátított képességeket megítéljük, ezeket támogatjuk, és a munkáltatók ezeket figyelembe vegyék. És most Jambaszki kollega nevében is szeretnék néhány szót szólni. They work uh, on the proposal on the basis of... Most a javaslatról szeretnék pár szót szólni, amivel kapcsolatban folytatjuk a munkát, és remélem, hogy kiegyensúlyozott javaslatunk lesz, amiből az Európai Bizottság és az állampolgárok is hasznot húznak. Az ECR a tagállami bevált gyakorlatokat hasznosnak tartja, de az ECR nem szeretné a kötelező végrehajtást ráerőltetni a tagállamokra, mert ez továbbra is tagállami kompetencia. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Dann... Köszönöm szépen. Suntis úr a GUE részéről. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az előző témához, amikor hozzászóltam, röviden utaltam a készségek kérdésére is. Most erre szeretnék visszatérni. Az új Európai Készségfejlesztési Program kapcsán szeretném kifejezésre jutatni a véleményünket. Köszönet az előadóknak, elnézést, hogyha személyes leszek. Mind a két előadó nagyon fiatal, Úgyhogy feltételezem, hogy értik, látják, megélik személyesen is a fiatalok problémáját, képzési, elhelyezkedési problémáját, munkanélküliségi helyzetét, úgyhogy ennek alapján fogom észrevételemet megtenni, ami a jelenre és a jövőre vonatkozik, a fiatalok jövőjére. A technológiai fejlődés, az új helyzet, ami kialakult. Ugye én is ismerem a szociológiai helyzetet, szükségesé teszi, hogy tovább lépjünk. A készségek, a képzések problémája azonban nem választható le arról, hogy milyen Európát szeretnénk, milyen társadalmat az EU számára, milyen fejlődést az Európai Bizottság kommunikációja és a szövegtervezet, amiről most vitát folytatunk, szerintem nem kérdőjelezi meg a jelenlegi európai modellt. Mit is? Hát azt a kétsebességes Európát, amit létrehoztunk, és a több tagállamban már alkalmazott készségfejlesztési politikát, és nem kérdőjelezi meg azt a politikát, amely konvergencia helyett inkább divergenciát eredményez. A déli országok helyzetét ismerjük. Dijsselbloem úr koncepciója érvényesül, mi szerint Európában két kategóriája létezik az állampolgároknak, a Dionysos követői az életművészek, illetve Calvin követői a szorgos munkás emberek. Úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés is a tovább erősíti majd ezt a megosztottságot, az új készségfejlesztési program csak súlyosbítja majd a helyzetet, mert végeredményben bizonyos tagállamok munkaerőjét más tagállamok felé fogja vonzani, tehát a munkaerő elvándorlás, az agyászívás, amit tapasztalunk, folytatódni fog a piaci szükségletek nek felelünk csak meg, a helyet, hogy a fiatalok munkanélküliségével is foglalkoznánk kérdezem én, a munkához való joggal miért nem foglalkozunk? Mi a helyzet a kollektív szerződésekkel, a szerzett jogokkal, a munkavállalók szerzett jogainak mi a helyzete most? Ezt el kell magyarázni a fiataloknak a jelenlegi oktatás és foglalkoztatási problémával nem, politikával nem tudjuk megoldani a problémákat. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek következnek. Lambert asszony. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a társelőadóknak is az elvégzett munkájukért, ami azt illeti, hogy mit szeretnénk hozzátenni kiegészítésképpen. Nos, a bizottság javaslata a digitális átalakításról sokat szól, ez szerepel a jelentésünkben is, de az alacsony karbonkibocsátásról és cirkuláris, körkörös gazdaságról is beszél, és arról, hogy nagyon fontos adaptálni a képesítéseket. Úgy gondolom, hogy a jelentésünkben nagyon kis hangsúlyjal szerepel csak mindez, és ezt erősíteni kell, ugyanis úgy gondolom, hogy a háttérben meghúzódó készségek és képességek körében nagyon sok mindent szerepeltetünk, de pont a fenntarthatósági fogalmakat nem, pedig ezek nagyon egyre fontosabbak lesznek a jövőben. A STEM készségeknél nagyon fontos, hogy kiegészítsük ki, ki egész, az, az al, al készségek ket tovább bontsuk, már az angol nyelvvel is problémám van. Szóval ágazati szinten úgy gondolom, hogy világosan kell fogalmaznunk a foglalkoztatói felelősség kérdésével, a szociális partnerek felelősek a mobilitás biztosításáért, Aztán a munkavilágába való visszalépés lehetőségeiről, amiről az ECRS kollega is beszélt. Tehát nagyon fontos, hogy a saját munkahelyére is vissza tudjon térni mondjuk egy gyermekét nevelő szülő. Aztán az oktatás és a gyakornoki időszak színvonaláról, minőségéről is szólni kell az oktatásból a Dublin Fund például kilépett, mert nem találta megfelelőnek. Nagyon fontos, hogy a kreatív készségekkel is foglalkozzunk, ezek nagyon fontosak lesznek az emberek boldogulása szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Evans a a Kulturális Bizottság részéről. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy van egy sor nagyon jó pont ebben a jelentésben, és üdvözlöm azt, hogy hangsúlyozza a nem formális és a szakképzést is, ezek rendkívül fontosak, hogy a hiányzó készségeket pótoljuk a gazdaságban. Az is fontos, hogy jó készségeik legyenek az embereknek, akármilyen szintet is érnek el, azt megfelelően tudják produkálni. És ezen túlmenően utalnék a kollégák megjegyzéseire, hogy előre kell tekintenünk. Ez nagy kihívás, de például ismerjük fel azt, hogy a klímaváltozás ellen fel akarunk lépni, és kellene készségek arra is, hogy ezt meg tudjuk oldani, és kell, hogy legyen stratégiánk ezen készségfejlesztési programon belül erre. Az aktív állampolgári létre is fel kell készíteni az állampolgárokat, aztán felhívnám a figyelmet az idegen oktatás, valamint a helyi, regionális és kisebbségű nyelvek oktatására, ezek is fontos készségek. És szerintem érdemes lenne, hogyha a migránsok kérdésére is kitérne a jelentés, ezzel kapcsolatban módosítókat tervezek benyújtani. Köszönöm szépen a jelentéstevők munkáját. Köszönöm szépen, Evans asszony. Végezetül pedig Bild asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két-három apró megjegyzésem lenne. Szeretnénk, ha a prioritás a fogyatékossággal élőkre, illetve a távol élő vidéki területeken élőkre összpontosítanánk, csak úgy, mint a menekültekre. Aztán az agyelszívás. Látjuk, hogy most mobilitást akarunk minden áron elérni. Ez a piac logikája, de az emberekre kéne összpontosítani arra, hogy a tagállamok kompetenciáját tiszteletben tartjuk, hiszen csak ők képesek megítélni azt, hogy mi az, ami jobb, vagy kevésbé jó az állampolgáraik számára. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig további hozzászólásokat is meghallgatunk, és mivel valóban kifutunk az időből, kérnék mindenkit, hogy egy percben szólaljon fel. Jalovjeka asszony az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak egy, ezért a kitűnő jelentésért. Néhány észrevételt szeretnék mindössze tenni. Digitális képességek, egy rugalmas megközelítés rendkívül fontos. Egyetértek azzal, hogy bővítsük a képességek listáját stratégiai gondolkodásra, csapatmunkára, döntéshozatalra van szükség, részvételen alapuló döntéshozatalra, a egyértelmű információkra, ezek mind létfontosságú kérdések, és a tanároknak itt komoly szerep jut. A tanárok hagyományosan az információ továbbítására specializálódtak, de ma már többre van szükség. Azt is meg kell tanítsák, hogy az emberek hogyan ellenőrizzék azt az információt, amely eljut hozzájuk, hiszen gyakran az információban benne van a féligasság, a gyűlöletbeszéd, az álhírek, Kulcsfontosságú tehát a fiatalok számára, hogy átláthassanak ezen, és megtanulják a tiszteletet, megtanulják azt, hogy hogyan kell másokkal kommunikálni. Elég egyértelmű, hogy itt olyan képességekről van szó, olyan készségekről, amelyek hanyatlóban vannak, és véleményem szerint az iskola megfelelő hely, ahol rá kell mutatni azon készségekre, amelyek később a munkaerőpiacon fontosak lesznek. Köszönöm szépen! Lörisztin asszony a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretnék egy másik perspektívát bevinni a vitába a LIBE bizottság részéről, hiszen a LIBE nap, mint nap foglalkozik a magánélethez való jog kérdéseivel, a jogok helyzetével a digitális piacon. Tehát nem csak a munkavállalók vagy a munkáltatók szemszögéből, hanem az ügyfelek, a felhasználók, az állampolgárok szemszögéből is meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és itt nagyon széles körű változásokra van szükség a digitális képességek terén, hiszen ez a felhasználók szempontjából analitikus gondolkodást jelent, illetve azt is, hogy a digitális világgal kapcsolatos jogaikkal tisztában legyenek ugyanis most, amikor jogszabályt alkotunk a magánélethez való jogról, vagy az adatvédelemről, mindenhol szerepel a fogyasztó, a felhasználó beleegyezése, de aki nincs tisztában ezen ismeretekkel, akinek nincsenek ilyen képességei, nem tud megalapozott választást, döntést hozni. És ez is a digitális készségekhez kötődik. Tehát nagyon kérném, hogy ebbe a jelentésbe ezt az aspektust is illesszék be, a digitális képességek a fogyasztók számára, hogy képesek legyenek a digitális egységes piac lehetőségeivel élni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Man úr következik. Köszönöm szépen a fiatal szerzői csapatnak. Nagyon köszönöm, hogy így végezték a munkát. az életkor szempontjából azt hiszem, hogy mi is elég jól teljesítettünk. A korai iskola elhagyók kvótáját, a lemorzsolódó kvótáját szeretném megemlíteni. Ez nagyon fontos, hiszen sokaktól így elvész a jövő sokak számára, hiszen semmilyen esélyük nincs. Vannak olyan családok is, akiket Németországban úgy nevezünk, hogy az oktatástól távol eső családok. Az embereknek megadni egy esélyt, hogy a későbbiekben felhasználhassák azt, amit az oktatásban, az oktatás során szereztek, hogy később helytálljanak. Ez nagyon fontos. Segítséget nyújtunk az Európai Szociális Alap keretében, hogy az emberek kapjanak egy esélyt, egy végzettséget szerezhessenek, egy iskolai végzettséget, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedhessenek. Ez túlmutat az általános oktatási rendszeren, és úgy gondolom, hogy Európa ebből a szempontból nagyon fontos, és szerintem ezt integrálnunk kell ebbe a jelentésbe. Az korai iskola elhagyó kvótája azt jelenti, hogy az embereknek semmilyen esélyük nincs a későbbiekben. Köszönöm szépen, és mivel tudom, hogy a Foglalkoztatási Bizottság alelnökének nem sokára távoznia kell, röviden megadnám még neki a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani neked, Petra, és a Kulturális Bizottság tagjainak is a meghívásért. Nagyon sok közös dologgal foglalkozunk, és remélem, hogy a jövőben is folytatjuk majd ezt a gyakorlatot, hiszen közös a, közösek a céljaink, és nagyon hatékonyan együtt tudunk működni. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani a Foglalkoztatási Bizottság még itt lévő tagjainak, hogy 10 óra 45 perckor folytatódik az ülésünk, amelyet félbeszakítottunk tegnap, tegnap délután, amelyet tegnap délután abba hagytuk. A Jan 6Q2-es teremben folytatjuk az ülést. Én most elmegyek, átmegyek az ülésterembe. Nagyon sok fontos dologgal kell majd még foglalkoznunk a foglalkoztatási szakbizottságban, de még egyszer köszönöm szépen ezt az ülést. Köszönöm szépen, én is én is szeretném megköszönni. Azt hiszem, hogy ezt a már bevált együttműködést folytatjuk. Most egy pillanat múlva folytatjuk, de jelezném, hogy a foglalkoztatási bizottság tagjai a 6Q2-ig tartó hosszú utat minden bizonyal időben megteszik, időben odaérnek az ülésre, most pedig Julie Wardnak adnám még meg a szót egy percre. Thank you, Pet. Köszönöm, Petra, kedves kollégák. Mindenek előtt szeretném csak elmondani, hogy mennyire fontos, hogy a kreatív készségek minden program részét képezzék a jövőben, ugyanis a kreativitás teszi lehetővé számunkra, hogy jobban együtt tudjunk élni, hogy együttműködjünk, hogy megoldjuk a problémákat. Tehát a tanulás az nem öncélú, hanem az életminőséget segíti. Az életen átvaló tanulás nagyon fontos, a nonformális tanulás nagyon fontos, és a szakszervezeti tanfolyamokat is ide sorolnám Angliában, ennek nagyon jó hagyománya van arról is szeretnék beszélni, hogy mennyire értjük a szakmánkat. Ez egy új koncepció, a jövőben a kezdeményezéseinknél erre is gondoljunk. A bevándorlók és menekültek új készségeket hoznak a közösségeinkbe, a kultúránkat ezáltal gazdagítják, és az én őseim észak-franciaországi Hugenotta menekültek voltak, és ők hozták be a csipkét Nagy-Britanniába, és nagyon jelentősen hozzájárultak a város jólétéhez ezzel, úgyhogy én nagyon örülök neki, neki, ha menekültek ezzel gazdagítanak bennünket. Petra, még egy dolgot szeretnék mondani. Tegnap Londonban ö, emberek haltak meg egy merényletben, és ma délelőtt ezen a bizottsági ülésen egyáltalán nem beszéltünk erről. A sérültek között fiatalok, diákok is vannak, ö, Franciaországból, Romániából, nem csak britek. Elnézést, nagyon felzaklatott ez. Amikor valami történik a világban, akkor megszoktunk róla emlékezni, és most itt ülünk, és itt vannak a diák vendégek, vendégeink, és egy ilyen súlyos dolog történt Londonban, emberek szenvednek, mindenképpen beszélni kell róla. Köszönöm szépen. Röviden most még a bizottságnak adnám meg a szót, nagyon röviden kérném, mert a foglalkoztatási bizottság tagjainak hosszú utat kell még megtenniük, úgyhogy egy perc meg kérném Perevini asszonyt. You have the floor. Okay, thank you. Thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéseket. A bizottság üdvözli az általános koncepciót ebben a jelentésben, illetve azt az erőteljes üzenetet, amit küld a tagállamoknak, hogy nemzeti szinten is fel kell majd lépni különösen azokat az utakat, amik új készségeket adnak az embereknek, üdvözöljük ezeket a részeket a jelentésben, azon is gondolkozunk, hogy hogyan lehetne összesíteni, egy tömbbe rendezni őket, hogy világosabb legyen a szöveg. A javaslatok, amelyeket tettünk, nem járnak többlet pénzügyi támogatással, viszont emlékeztetnék rá, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret is jelentős összegeket biztosít oktatási fejlesztésekre, például az Erasmus Plus is ide tartozik, ezeket a pénzeket jobban ki kellene használni a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, és mivel tudom, hogy távoznia kell, ezért Dlabbajová asszonynal folytatjuk. Chair, more meetings we will have to... Tisztelelnök úr, még lesznek ilyen üléseink, és meg fogja tudni tanulni kiejteni a nevemet. Nem, nem, csak nagyon röviden. Mindent figyelembe vettünk, ami elhangzott, minden kollégának köszönöm, hogy a bevált gyakorlatokat, a tagállami motivációkat, a tagállamok rendelkezésére álló eszközöket, a tanárokat, a vállalkozói és pénzügyi készségeket említették. Ezek mind nagyon fontos voltak, a digitális puha készségek, ezek is lényegesek. Összefoglalásként csak annyit szeretném mondani, hogy akkor most ajánljuk, javasoljuk ezt a tagállamoknak, hogyha ezt megtesszük, akkor éveken, néhány éven keresztül még várnunk kell, hogy történjen valami, hogy tíz év múlva valamilyen eredményt lássunk. És éppen ezért nagyon fontos most lépni. Először is köszönöm a dicséretet, de csak azért nézek ki fiatalnak, mert fiatal képviselőkkel dolgozom együtt. Az átlag életkorunk így alacsonyabb, és bármikor önbizalom problémám van, akkor a kulturális szakbizottságba fog jönni, mert itt alacsony az átlag életkor, és én is fiatalnak érzem magamat. Hogyha gondolják, és a szakbizottságok ez elnökei egyetértenek vele, akkor szeretnénk egy nagyon konkrét meghallgatást, néhány tanárt, diákot meghívni, munkaadót, hogy nagyon konkrétan beszéljenek bizonyos javaslatokról, mert szerintem jó lenne konkrétan a terepről hallani, hogy milyen javaslataik vannak, amit bevehetnénk a jelentésünkbe. Valamilyen smi szerintem érdekes lenne, úgyhogy érdemes lenne rajta gondolkozni. Köszönöm szépen mindannyiuknak a munkát és az együttműködést. Köszönöm, Köszönöm szépen. Nekov úr, kérném, hogy jön is röviden. Köszönöm szépen, én is nagyon rövid leszek. Minden megjegyzést, hozzáfűzést figyelembe fogunk venni Gyabalva asszonyjal együtt. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést, és köszönetet mondok az összes kollégától érkező megjegyzésért a jelentéssel kapcsolatban. Amit Lamberts asszony mondott, a körforgásos gazdaság és az alacsony szénpi kibocsátású gazdaság felé való elmozdulásról, bár nincs már itt, azt gondolom, hogy nagyon magasan képzett emberekre van szükség ahhoz, hogy el tudjunk mozdulni ezen új gazdaságtípusok felé. Amiről most beszélünk, ez nem kerül közvetlenül végrehajtásra, csak reménykedünk benne, ha csak nem szólítjuk fel az Európai Bizottságot, hogy alapokat is különítsen el ezen cselekvésekre. Az Európai Szociális Alap és az Erasmus Plus már ki lett osztva a tagállamok között, és hogyha nincsenek az új kezdeményezésre kiegészítő pénzforrásaink, akkor nem fogunk eredményeket elérni. De nagyon fontos rámutatni, hogy az új készségek fejlesztése az elő fogja mozdítani az oktatást, a diákok és a tanárok szemszögéből is. És így lesz fényesebb a jövőnk. Muszáj a jövőbe beruházni, ezért még egyszer köszönetet mondok a megjegyzéseikért, természetesen ezeket figyelembe fogjuk venni a munkánkban. És hiszem, hogy kiváló vég dokumentum fog születni. Köszönöm. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy április 6 a módosítók benyújtásának határideje, a megvitatásra nem kerül sor, és a szavazás júniusban lesz. Még egyszer köszönöm a Foglalkoztatási Bizottság tagjainak, jó további tanácskozást, és a Kulturális Bizottság tagjait kérem, hogy mindenképpen maradjanak itt, mert mi is haladni fogunk, haladnunk kell a rendel. Herzlichen Dank und schön. Mindenkinek még kellemes további napot kívánok.